Man får känna sig glad att If I could ask you, colleagues. Kedves kollégák, mindenkit megkérek hogy foglaljon helyet. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviseletében itt lévő kollégákat megkérem, hogy foglaljanak egy nagyon nehéz elkezdeni a munkát, hogyha itt sétálunk, áldogálunk, tehát üljön le mindenki. Szeretném az ülés megkezdése előtt még megemlíteni, hogy tolmácsolás a az Európai Unió számos nyelvén hallgatható, egy kivétellel a hivatalos nyelvek mind hallgathatók, és mindenkit megkérek, hogy keresse ki a megfelelő csatornáját a fejhallgatóba, azt hallja. A Stokholmi program egész dokumentációját megkapták, és az ezzel összefüggő témákat, és itt kint az ülésterem előtt megtalálnak minket. Ez a dokumentáció a jövőben is használható ezen a téren. Tehát mindenki vigye magával a dokumentáció, vagy most vagy kés. De akkor most uh, elkezdenénk. Mindenkit üdvözlök, de elsősorban Per Westerberg urat, aki a bal oldalamon foglal helyet, és ő a svéd parlament a Riksdag elnöke. És mindkét nap ő lesz a ülés elnöke. Tehát elnök úr, Köszönjük, hogy előkészítette ezt a megbeszélést az Európai Parlamenttel. Nagyon keményen dolgoztunk azon, hogy sikerüljön létrehozunk ezt a megbeszélést. Tehát köszönöm a munkát mindenkinek, aki részt vett az előkészítésben. Nagyon szívélyes üdvözletemet közvetítem, az európai tagállamok és a jelölt államok parlamentjeinek képviselőit. Az Európai Parlament képviselőit, Isten hozta önöket kollégák, hiszen eh, önök is eh, házigazdák ma. Főle Juan Fernando López Aguilart üdvözlöm, aki a LIBE és a belügyi bizottság, szakbizottság elnöke, parlamentünk részéről. Ezen kívül elmondanám, hogy López Aguilar kollégánk tesz majd az Európai Parlament részéről néhány bevezető jellegű megjegyzést. A svéd Riksdag nevében Thomas Bootström fog felszólalni. Ő a Riksdag igazságügyi bizottságának az elnöke. Tehát ő is néhány megjegyzést és tesz majd. Üdvözölném az európai intézmények képviselőjét, Luc van den Brandét, a Régiók Bizottsága részéről, és eh, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének eh, soros elnökét. Ezen kívül az összes név szerint nem említett vendégünket is melegen üdvözlöm. Well, you have your headphones, so I can change to my... Tehát eh, mindenki felvet a fejhallgatóját, válthatok anyanyelvemre. Szanowny panie przewodniczący Westerberg, panie i panowie posłowie, szanowni goście. Witam. Tehát akkor üdvözlöm Önöket az eh, első Európai Parlament és Nemzeti Parlamentek közötti interparlamentáris megbeszélésen. Ez azt mutatja, hogy a multilaterális együttműködés az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között mindig lényeges volt. Hiszen jogalkotási munkával foglalkozunk, itt Brüsszelben a képviselőinket az állampolgárok közvetlenül választják. Együttműködésünk a koszakban intézményes formában is zajlik, és ez már 20 éves múltra tekint vissza. Ahogy tudják, az Európai Parlament hat képviselője találkozik minden tagállam hat képviselőjével. Az elnökök konferenciája is létezik a nemzeti parlamentekbe, és nemrég újabb eszközöket vezetünk be, hogy megkönnyítsük a, az eszvecserét. Ma néhány alapvető fontosságú témával foglalkozunk. Ma az Európai Unió és az parlamentjének és a tagállamok parlamentjének közös megbeszélése van. A Lisszaboni szerződés a nemzeti parlamenteknek is fontos szerepet ad decemberre, mert négy hét múlva lép hatályba. Az európai parlamenteknek és a nemzeti parlamenteknek is fontosabb szerepe lesz. Tehát az interparlamentáris megbeszélés témája egy nagyon égető program, ez a Stockholmi program. A tanács soros svéd elnöke szeretné ezt a csúcs alkalmával megtárgyalni, és azt szeretné, hogyha elfogadnák a stokholmi programot. Polgáraink számára az igazság, a biztonság alapvető fontosságú téma. Amikor az új szerződés hatályba lép, új területeken is együttműködünk majd. Önök a nemzeti parlamentek részéről az összes jogalkotási aktust megvizsgálják a szubszidiaritás alapján, és véleményeket adnak majd le. Az Európai Parlament jövő héten fogad el jogszabályt az anyagról, tehát most nagyon hatékonyan, gyorsan kell majd együttműködnünk a nemzeti parlamentekkel. Kérem, ne felejtsék el, hogy minden jogalkotási aktus esetében 8 hét áll rendelkezésünkre, hogy konzultáljunk. Az új szerződés hatályba lépése előtt még áramvonalasíthatjuk. Az Európai Parlament igazgatósága újfajta eszközöket is létrehoz, tehát olyan eszközökről van szó, amelyeket nem használtunk a múltban. Tehát az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között új eszköz a rendelkezésünkre, és ez lerövidíti az együttműködést a szakbizottságok között is. Vízióm az volt, hogy garantáljam a jó együttműködést az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek szakbizottságai között. A Europol és az Eurojust parlamenti vizsgálata nagyon jó tesztje lesz majd ennek az új együttműködésnek. Akkor szeretném még egyszer elmondani. Tehát együttműködünk a koszakon belül, tehát itt az Európai Parlament és az nemzeti parlamentek működnek együtt. Ezen kívül vannak közös interparlamentáris megbeszéléseink, mint a mai, és most pedig egy harmadik együttműködési szintet vezetünk be a parlamenti szakbizottságok szintjén. A mai napirendünkön pedig a svéd elnökség áll az első helyen, hiszen a svéd elnökség az Európai Unió számára is kidolgozott egy anyagot a biztonságról és az igazságosságról. Az Európai Parlament eh, Párizsban, februárban egy ilyen javaslatot eh, elfogadott, és köszönjük a svéd elnökségnek, hogy támogatja javaslatunkat, és hogy eh, előkészítette ezt a megbeszélést velünk együttműködve. Fontos az, hogy az elnökök konferenciája működjön elnöki szinten is, tehát az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között. Hogy most bevezetőmet befejezzem, szeretném megköszönni Westerberg úrnak az együttműködés, és szeretném átadni neki a szót. Köszönöm. Köszönöm. Elnök úr. Hölgyeim és uraim, parlamenti képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem önöket ezen a közös parlamenti megbeszélésen. Hiszen eh, a szabadság, biztonság és igazságosság témájáról, az úgynevezett Stockholmi programról szeretnénk beszélni. Mindenek előtt szeretném megköszönni Buzek úrnak, hogy eh, szorosan együtt működött eh, velünk a közös parlamenti megbeszélés előkészítésében. Az interparlamentáris együttműködés az Európai Unión belül egyre lényegesebb lesz és különféle kereteken belül zajlik, mint a parlamenti elnökök konferenciája és a koszokon belül. 20 éve, 1989-ben találkozott először a koszak. A nemzeti parlamentek aktívan hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai Uniónak demokratikus legitimációja legyen nemzeti parlamentekként aktív és konstruktív partnerek vagyunk, hogy garantáljuk azt, hogy az Európai Unió intézkedései a lehető legjobbak legyenek. A Lisszaboni szerződésben a nemzeti parlamentek szerepéről is szó van. Első alkalommal említik a nemzeti parlamentek szerepét egy Európai Uniós szerződésben. Hatféle különböző módon járulhatnak hozzá a nemzeti parlamentek az Európai Unió jó működéséhez. Ma a szabadságról, igazságosságról és biztonságról lesz szó. Hiszen ez nagyon lényeges az európai polgárok számára, hiszen ezen tudják lemérni, hogy hogyan működik az Európai Unió, és az Eurojust és az Europol politikai felügyeletéhez is hozzájárulnak. Az említett feladatot olyan rendeletek segítségével oldjuk meg, amelyeket az Európai Tanács és az Európai Parlament együtt fogad el. Nagyon fontos, hogy megfelelő munka programja és munkaeszközei legyenek az Eurojustnak és az Europolnak is. A párizsi parlamenti elnöki találkozón a felszólalók kihangsúlyozták a nemzeti parlamentek szerepét, hogy hogyan lehet új prioritásokat létrehozni azáltal, hogy az európai szabadság, biztonság és igazságosság térségét jobban ellenőrizzük az európai parlamenti elnökök megjegyzéseihez hozzáfűzném, hogy a parlamenti képviselők naponta foglalkoznak ezzel a témával. És most a stokholmi programról szeretnénk szót ejteni. A svéd elnökség alatt bizonyos szempontokat már figyelembe is vettünk, és az interparlamentális megbeszélésen is. Október 4-től 6-áig koszak megbeszélés volt. Ezen a svéd soros elnökség prioritásairól volt szó. Az interparlamentáris megbeszélés október 11-én, 12-én pedig arról szólt, hogy hogyan lehet a jogbiztonságot jobban elérni, hogyan tudunk hatékonyabban fellépni a szervezet bűnözés ellen. Ezen közös parlamenti ülés témája az volt, hogy közösen építjük az európai polgárok Európáját. Azonosítottunk témákat, hogy mit kell 2010 és 2014 között felülvizsgálni, de új munkamódszereket is be kell vezetnünk. A svéd igazságügyi miniszter asszony is elmondja majd, hogy hogyan képezi, hogyan képzeli el a munkát. Még egyszer mindenkit üdvözlök, és sok sikert kívánok a megbeszélés alatt. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, a svéd parlament Riksdag elnökét hallották, Per Westerberget. hiszen eh, említette már, hogy eh, közösen elnökölünk ma ezen az ülésen. Most eh, ismét átadnám majd neki a szót, hogy a ülés vezetését átvegye. Köszönöm, elnök úr. És most üdvözölném Juan Fernando López Aguilart, az Európai Parlament tagját, és a állampolgári jogok és belügyi szakbizottság elnökét. Tehát López Aguilar öné a szó a bevezető megjegyzésekhez. Bonjour à tous. Good afternoon. It's a real pleasure. Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek képviselőinek együttes találkozóján szólhatok néhány szót. Nagy megtiszteltetés, nagy öröm ez és nagyon örülök annak, hogy a LIBE szakbizottság elnökeként tehetem ezt. A LIBE szakbizottság a polgári jogokkal, a belügyekkel, illetve az igazság, ügye, igazság ügyekkel foglalkozik. Röviden szeretnénk, szeretném most bemutatni azt önöknek, hogy a LIBE milyen munkát végzett az elmúlt hetekben, azzal kapcsolatban, hogy elfogadjuk, vagy elfogadjuk-e az úgynevezett programunkat, vagyis arról van szó, hogy a biztonság, az igazságosság és szabadság megvalósulásának tere nem sokára elfogadható lesz, illetve, meg, illetve megvalósul. Most pedig spanyolra szeretnék váltani anyanyelvemre. Spanyolul folytatom de remélem, hogy ezen a nyelven még jobban el tudom magyarázni azt, hogy mi a jövőképünk ezzel kapcsolatban, és milyen munkát végzett a szakbizottságunk, milyen munka várható az elkövetkezendő hetekben, hogyan tudunk azon munkálkodni, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon, illetve hogy ez a Stockholm program elfogadásra kerüljön. December 10-én várható az európai csúcs következő ülése, és ekkor és a spanyol elnökség alatt várható a Stockholmi program elfogadása, ez valószínűleg június 10-ére esik majd, tehát 2010-ben természetesen. Kérem, engedjék meg, vált spanyolra hozzász a beszélő, engedjék meg, hogy kiemeljem, hogy egy szimbolikus pillanatról van szó az Európai Unió számára, hiszen politikai dimenzióját végre megtöltheti tartalommal, illetve alkotmányos elképzeléseit is végre valóra válthatja. Azt gondolom, hogy a lehető legjobb módon lehet azt most megvalósítani, hogy egyfajta civilizációs erőre lépés történjen. Ez mindenki, mindenképpen jót tesz az európai építménynek, amely már több mint 50 éve épül, 50 éve építjük polgárságról beszélünk, polgári jogokról, alapvető jogokról, közös alkotmányos hagyományokról, a szabadság, illetve a biztonság összeegyeztetéséről, és ez mindenképpen alap pillére az Európai Unió civilizációs törekvéseinek már a kezdetek óta. Két hét múlva ami elég rövid idő intervallum, tehát két hét múlva végre a Lisszaboni szerződés hatályba lép. Ez nagyon komoly történelmi lehetőség. Végre egy hosszan tartó, több mint tíz évig tartó intézményes vita, vitát zárhatunk le. Ez nagyon sok, ez egy nagyon komoly vitát jelentett, nagyon sok munkaórát emésztette ez fel, de azt gondolom, hogy nagyon jó célra fordítottuk ezt az időt hogyha végre a polgárok velünk együtt éreznek, és ha végre úgy érzik, hogy őket képviseljük, akkor jót tettünk, hiszen parlamenti képviselők vagyunk, európai parlamenti képviselők, nemzeti parlamenti képviselők, úgyhogy az a célunk és az a kötelességünk, hogy, kö, hogy köz, képviseljük az európai polgárokat. Egy előzetes, együttes ülésen a LIBE és az Alkotmányügyi a Konst Bizottság együttes ülésén amelyen ott voltak a nemzeti parlamenti képviselői is. Nos, egy ilyen előkészítő ülésen már elhangzott az, hogy a stokholmi programnak milyen kiemelkedő jelentősége. 1999-ben indult el valójában ez a program, a, a tamperei ö, programmal, a finn elnökség indította ezt el. Aztán fokozatosan megtöltődött ez tartalommal. Akkor kezdtünk el először beszélni a jog, a szabadság és a jog, jogérvényesüléseknek te, területéről. Aztán a hágai program, program következő, és mindenképpen előre lendült ezzel ez a program. És a legfőbb lépés azt gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése lesz. Hiszen egyrészt lezárjuk ezt a tíz éves időszakot, az intézményei vita időszakát, és mindenképpen kiemelkedő szerep jut az európai polgároknak, európai politikává válik a, a szabadság és a biztonság a jogérvényesülésének területe, és mindenképpen megváltozik az első és a harmadik pillér közötti távolság. Ugye az első pillérből a harmadik pillérbe mozdultunk el az utóbbi öt évben. Az Európai Parlament jogalkotóvá, társjogalkotóvá válik, egyenrangú lesz majd, és a nemzeti parlamenteknek is nagyobb lesz a beleszólása az európai ügyekbe. Ez a Lisszaboni szerződés második cikkében olvasható. Ez többek között arról szól, hogy érték közösségben élünk, létre kell hozni a pluralizmust, a toleranciát, az igazságosságot, a szolidaritást, az egyenlőséget a férfiak és nők között tehát semmilyen diszkrimináció nem engedhető meg ezen területeken, nem szabad engedni ezen értékekből. Úgyhogy mindenképpen el kell érni azt, hogy az európai intézmények által kidolgozott politikák minden európai polgárt elérjenek. Természetesen ezen mérföldkő december 1 -e után folytatódik a párbeszéd az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között, sőt elmélyül ez, elmélyül ez nagyon fontos elvek az arányossága vagy a szubszidiaritás elvei. Tehát ez a jogalkotási párbeszéd tovább folyik az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. A szabadság, a biztonság és a jogérvényesülésnek terével kapcsolatban. A jog érvényesülése mindenképpen meg kell valósuljon a jogalkotási folyamatban. Ezért is meg kell próbálni minden hiányosságot a koherenciában, vagy bármilyen kétértelműséget, bármilyen joghézagot megszüntetni, amely arra vonatkozik, hogy pontosan mi is a szerepe az Európai Parlamentnek, illetve a nemzeti parlamenteknek. Ezért is van ilyen nagy szükség ilyen együttesülésekre, a LIBE szakbizottság, illetve az alkotmányügyi szakbizottság által megrendezett ülésre gondolok, amire már sor került egyszer a stokami programmal kapcsolatban, ilyen a jövőben is szükség van. A szakbizottságok három három jelentéstevőt dolgozott ki. Kazini úr, Berlinger úr, illetve jó magam, a LIBE szakbizottság részéről mi vagyunk a három előadó, három jelentéstevő, egy közös dokumentum kidolgozásán fáradoztunk, amelyben olvasható az például, hogy mindenképpen meg kell valósítani ennek a több éves programnak a célkütőzéseit, az egyenlőséget, az igazságosság, a szolidaritást, stb. stb. Ugye reményeink szerint december 10-én a, a svéd elnökség elfogadja majd ezt a programot. A svéd elnökség nagyon sokat tett azért, hogy megvalósulhasson ez a program, és ez mindenképpen gerince ez az összes olyan programnak, amely a polgársággal kapcsolatos az elkövetkezendő el, el öt évben. Ide tartozik a bevándorlás, a menekültügy, Schengen, a külső, a külső határok, a külső határok védelme, bírósági együttműködés polgári kérdésekben, annak érdekében, hogy megerősítsük a gazdasági felélénkülést, hogy munkahelyeket teremtsünk, hogy jobb minőségű munkahelyek szülessenek, vagy jöhessenek létre, hogy együtt, együtt tudjunk működni bűnügyi kérdésekben, rendőri és bírósági együttműködés jöjjön létre, hogy a pénzmosás ellen fel tudjuk venni a küzdelmet, illetve a terrorizmussal is meg tudjunk küzdeni. Ezek valós fenyegetettségek, és sajnálatos módon olyan súlyú problémák ezek, hogy egyedül a tagállamok nem tudják ezek ellen, ezen problémák ellen felvenni a harcot, ezért is kell egyesíteni erőinket, ezért kell együttműködnünk, együtt kerül, ezért kell ö, okos, bölcs párbeszédet folytatnunk, és mindenképpen kapcsolatba lépnünk. Az Európai Alapjogi Karta hatályba lépése is rendkívüli fontosságú esemény. Ez hatással van az európai polgárokra, nem csak azért, mert kettős biztonságot ad, hanem azért is, mert a Lisszaboni szerződés arra kötelezi az Európai Uniót, hogy az emberi jogi európai kartát tartsa be, így aztán az európai polgárok szabadság és alapjogai mindenképpen jogi védelem alá, védelem alá esnek, tehát immáron sokkal jobban védettek ezek a jogok, mint bármikor az Európai Unió történelmében korábban, vagy, az Euró- vagy Európa történelmében korábban. A kezdeti időszakban valószínűleg gondjaink lesznek a joganyag megvalósításával. Ezt, mind, ezt kezdetek óta tudjuk, egyfajta átmeneti időszak következik. Tudatában vagyunk annak, hogy a harmadik pillér normatív jogszabályainak gyakorlati megvalósítása, ami a Tamperei programmal kezdődött, azt fogja jelenteni, hogy ismét nagyon bonyolult lesz az Európai Unió szerkezete, ez a Lisszabonosítás. Ezért kell mindannyiunknak nagyon komoly erőfeszítéseket tenni az Európai Parlament részéről és a nemzeti parlamentek részéről is. Mindenképpen nagyon nagy szorgalmat igényel majd ez, nagyon komoly munkát. Ezt jelenti a Stockholmi program számunkra, és remélem, hogy 2000 2010. júniusában spanyol elnökség alatt. Véglegesíteni tudjuk majd az említett terveket együttesen, és remélem, hogy az állampolgárok ettől kezdve jobban bíznak majd bennünk. Megköszönöm, hogy együttesen, előre is megköszönöm, hogy együttesen ilyen komoly erőfeszítéseket teszünk majd. Tudjuk, hogy a héten egy nagyon ö, komoly szavazásra kerül majd sor itt a ö, együttes ülésen, parlamentközi ülésen. Ezen remélem, hogy ez sikeres lesz ez a szavazás, és nagyon jó munkát kívánok a elkövetkezendő munkanapokra. Köszönöm. Köszönöm szépen López Aguilar úr, és most Thomas Botström urat, a svéd parlament képviselőjét és a jogi bizottság elnökét kérem meg, hogy tartsa meg bevezető előadását. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, nagyon nagy örömömre szolgál, hogy eljöhettem ám a Brüsszelbe, és részt vehettem ezen a közös parlamenti közgyűlésen, illetve találkozón, melynek témája Európa az emberek számára. Úgy hiszem, hogy nagyon fontos, hogyha mi képviselők itt közösen vitatjuk meg a fontos, alapvető kérdéseket. Mi több azt reméljük, hogy ebből egy az ügyeket előrevívő erő válik. Tudjuk, hogy a nemzeti és az Európai Parlament közötti együttműködés nagyon fontos. Mi, nemzeti képviselők fontos szerepet játszunk a kormányaink befolyásolásában, és azon döntések befolyásolásában, amelyet a bellis igazságügy területén hoznak a kormányaink. A Lisszaboni szerződés december 1-én lép hatályba, és az azzal jár, hogy az Európai Unióban a nemzeti parlamentek szerepe megerősödik. A nemzeti parlamentek aktív szerepet kell, hogy játszanak abban, hogy az Európai Unió jól működjön. A bel és az igazságszolgáltatás területén az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek több befolyást tudnak majd gyakorolni azon intézkedéseknél, amelyeket foganatosítani fognak a nemzeti parlamentek befolyása nőni fog, ez pedig azért is fontos, mert ez jobban fogja legitimálni az Európai Parlamentet és az európai politikát. A mi politikai területünkön az együttműködés az elmúlt években mindig elmélyedt. Ennek az együttműködésnek az eredményét egy sor területen látni lehet tagállamaik között nagy egyetértés van a tekintetben, hogy a hatékony együttműködés előfeltétele annak, hogy a határokon átnyúló bűnözés ellen fellépjünk. További eredményeket értünk el a büntetőjog területén, az információcsere területén, illetve a tagállamok rendőrségeinek együttműködése is javult. Ez pedig a vizsgálati munkát könnyíti meg az együttműködés, pedig oda vezetett, hogy a gyanús külföldieknél közös intézkedéseket, illetve kül, gyanúsítottak ellenében közös intézkedéseket lehet foganatosítani, és a terrorizmus elleni harcban is. Egy több éves programot állítottunk össze, ez a stokholmi program. Úgy hiszem, hogy minnyáján egyetértünk abban, hogy a hatékony harc a bűnözés ellen mindig azt jelenti, hogy az intézkedéseket úgy kell fogadatosítani, hogy a jogok ne csorbuljanak, ne sérüljenek. Ez alap célkitűzése kell, hogy legyen az Európai Uniónak. Mi, mint képviselők, azzal vagyunk megbízva, hogy a tagállamokban élő állampolgárainkhoz tartsuk fenn a kapcsolatot, és ne játsszuk el az ő bizalmukat. A Stockholmi program olyan témákkal foglalkozik, amelyeket mindenki ismer, és bízom benne, hogy decemberben el lehet fogadni majd ezt a programot, a Stockholmi program, hogyha egyszer elfogadják. Feltételezi majd, hogy sok konkrét lépést akarnak foganatosítani annak érdekében, hogy a célokat teljesíteni lehessen. Ezeket az intézkedéseket pedig Ezeknek konkrét formát kell ölteniük. A bűnözés elleni fellépésről van itt szó, illetve a jogbiztonság megerősítéséről. Nagyon fontos, hogy hosszú távú és fenntartható megoldásokat keresünk. Már most érdeklődéssel tekintek a mai vita elébe, és a munkacsoportokban végzendő munka elébe. Remélem, hogy konkrét és nyílt vitát folytatunk majd. Köszönöm szépen. Most pedig Buzek házelnök úrnak adom át a ülés levezetésének jogát. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Most kezdődik az eszmecserénk. És még egyszer rá szeretném mondani, hiszen valószínűleg tudják, hogy hogyan működnek a szabályaink. Először is a képviselők, akik fel akarnak szólalni, ki kell, hogy töltsék a felszólalási formát, ezt a sárga lapot kell kitölteniük, és ezt mindenki megkapta ezt a sárga felszólalási lapot, felszólalást kérelmező lapot. Ezt a listát, a felszólalók listáját pedig a konferencia titkárság állítja össze. Azután még néhány észrevételem van két felszólaló a Nemzeti Parlamentről, és egy felszólaló az Európai Parlamentből szólal majd fel, három perce felszólalás idő minden felszólalás esetében. Látni fogják a képernyőn a felszólalási időt. Ezen felül pedig működik a két kék kártyás eljárás, ez egy egészen új házszabály szabály. Maximálisan 30, 30 másodpercben hogyha valaki közvetlenül az előtte szólóhoz szeretne hozzászólni, kérdést intézni hozzá, beszéde alatt vagy után, akkor kék kártyáját kell, hogy meglobogtassa a levegőben, és ebben az esetben lehetőséget kap arra, hogy 30 másodpercig kérdést is tegyen föl, a válaszadás jogára és 30 másodperc áll a válaszadó rendelkezésére. és mi ketten, a két társelnök, döntjük majd el, hogy a kék kártyás eljárás lefolytatjuk, vagy nem. Mert hogyha túl sok kérdést tesznek fel, akkor nem tudjuk, persze, nem tudunk minden kék kártyásnak szót adni, bárki mutathatja a kék kártyát, aki itt ül az ülésteremben, de hogyha túl sok kék kártyás kérdező kérdeznek kékkártyával kékkártyás kérdést, akkor nem adunk minden kékkártyás kérdezőnek kékkártyás kérdésre jogot. Kezdjük most azonban a sárga kártyás kérdéseket. Korian Jonker asszony az, Európai Parla- az Európa Tanács eh, parlamenti közgyűlése részéről kap szót. Kérem, ne változtassa ülés helyét, a saját ülés helyéről szólaljon fel. Jonker asszony, tessék, parancsoljon. Most már látom is, hogy hol ül. Meg szeretném köszönni mind az Európai Parlamentnek, mind a Riktágnak, hogy meghívta a Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének képviselőit, és egyébként üdvözölni akarném Aguilar kollégát, aki a régebben mielőtt Európa Parlamenti képviselő lett nálunk dolgozott. Köszönöm, hogy meghívtak, és hogy így hozzászólhatunk és hozzájárulhatunk a Stockholmi program véglegesítéséhez. A Stockholmi program kihatását nem csak a 27 EU-s tagállamban fogják érezni, nem, hanem épp úgy, ahogy mint amikor bedobunk egy követ a vízbe, koncentrikus hullámok árasztják majd el az Európa Tanács minden tagállamát. A Stockholmi program sok kulcskérdéssel foglalkozik, kulcskérdést vet fel, melyel az Európa Tanács foglalkozik. Ezért tehát a tanács, az Európa Tanács Fontosnak tartja, hogy ne jöjjenek létre párhuzamoságok, és vegyék figyelembe a munkáját. Örömömre szolgál, hogy a program tervezett figyelembe veszi a Európa Tanács munkáját. Ugyanakkor az Európa Tanács munkájának elismerését fontosabbnak tartom, azaz, hogy jobban ki kellene domborítani a monitorozás vagy a standard setting munkát meg kellene határozni. Ezen felül pedig az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének munkáját ki kellene dolgozni, kidomborítani, hiszen ez a közgyűlés közvetít a nemzeti parlamentek és az Európa Tanács között. Éppen ezért a Stokholmi Program tervezethez módosításokat készítettünk el. Az Európa Tanács főigaz, emberi jogi főigazgatója és jogi főigazgatója készítette el, illetve szignózza, jegyzi ezeket a dokumentumokat. Ezek a módosításokat három fő csoportra lehet osztani. Az első csoportba azon módosítók tartoznak, amelyek kidomborítják, hogy amelyek biztosítják, hogy az Európa Tanács standardjait figyelembe veszik, és így az emberi jogok európai védelmének kettős trónusát, az Európa Tanást és az Emberi Jogok Európai Bíróságát is kidomborítják az jelentőségüket. Másodszorban az emberes kereskedelem, a gyermekpornográfia és a kényszer prostitúció kérdésére ki kell térni, megítélésünk szerint, ezen felül pedig az Európai Unió emberkereskedelmi koordinátorának munkájáról kellene szólni a dokumentumban, biztosítandó, hogy ne egymás elleni intézkedéseket hozzanak az emberkereskedelem területén. És fontos, hogy lássuk, hogy a monitorozás mechanizmusát az egyezmény alapján hozták létre. Ezen felül pedig fontosnak tartjuk, hogy az Európai Unió tagállamai írják alá a gyermekek védelméről, szexuális kizsákmányolásáról szóló illetve kizsakmányos ellenszóló megállapodást. A harmadik megállapodás pedig a migráció és a bevándorlás kérdésével foglalkozik. Végezetül pedig hangsúlyozni szeretném abéli aggájunkat, hogy a hangsúlyt a stokholmi programra helyezzük, de úgy, hogy az emberek nem kerülnek kidomborításra. Elnézést mondja a házelnök, elnézést, de önnek be kell fejezni a munkát. Köszönöm szépen, mondja az elnök Sajnos, hogy ez így nem működik igazából, de most remélem, hogy világosan látható lesz majd az óra. A következő, köszönöm szépen az észrevételét, asszonyom. És most pedig Vilia Abramikie asszony, a Litván parlament képviselője. Három percben kapsz. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, Buzek úr, par, Európa parlamenti elnök úr. Húsz évvel ezelőtt leomlott a berlini fal, és ekkoriban még el sem tudtuk képzelni azt, hogy az egyik legjelentősebb európai intézmény, az Európai Parlament, a mi régiónkból kapja elnökét. Csoda ez, de rendkívül gyorsan bekövetkező csoda. Főleg, hogyha összehasonlítjuk ezt a két évtizedet, a több száz éves rabszolgasággal, nyomorúsággal, amelyben az európai népeknek élniük kellett. Most pedig a stokholmi programra szeretnék rátérni. Üdvözöljük azt a tényt, hogy a program keretében remélhetőleg újraértékelhetjük a totalitárius rendszer által elkövetett bűnöket. A nemzeti parlamenteknek nagyon sok a feladat ezen a területen, de az Európai Parlamentnek mind pénzügyi, mind egyéb módon támogatnia kell erőfeszítéseinket. Kedves kollégák, az Európai Unió több különböző nemzetet tömörít. Különbözőek a történelmi tapasztalatai, a múltja ezeknek a nemzeteknek. Ezért van az, hogy elképzelhető, hogy különbözőképpen értelmezik mindezt. Elég sok európai ország élt meg totalitáriánus rendszert. Nem voltak egyformák, de ez nem azt jelenti, hogy nem foghatunk össze az ilyen jellegű rendszerek elítélésében a totalitáriánus ö, uralkodók módszerei hasonlóak voltak, nem tisztelték az emberi jogokat, ö, megszégyenítettek minden egyes egyént. Ö, az eszközök is ugyanazok voltak, kínzás, gyilkosság, stb. Úgyhogy annak érdekében, hogy biztosítsuk az alapvető emberi jogok tiszteletét és szabadságjogok tiszteletét, Szerintem közös véleményt kell kialakítanunk ezen ö, bűnökkel kapcsolatban. Néhány tapasztalatot engedjenek meg, hogy megosszak önökkel. A litván delegáció elnöke vagyok az EVEZ-ben tavaly egy nagyon fontos dokumentumot fogadtak el Vilniusban, a Vilniuszi nyilatkozatot. Ez egyértelműen elítélte a totalitáriánus rendszerek bűneit. 325 képviselő írta ezt alá. És csak nyolcan szavaztak a totalitáriánus rendszerek által elkövetett bűnök elnemítélése mellett. Úgy hiszem, hogy megtettük a megfelelő lépést. És Medvedev elnök úr szavai egyértelműen elítélték Sztálin bűneit, ami nagyon sok reményt sugal nekünk, elnök. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, kérem, tartsák be az önök számára rendelkezésre álló időt, mert szeretnénk, hogyha vitát is folytathatnánk. Carlos Coelho úr következik, az Európai Parlament képviselője három percben. Köszönöm szépen, elnök úr! A Stockholmi program, amelyről ma délután beszélünk, és amelyről a munkacsoportokban még részletesebb szó esik majd, alapvetően fontos. A közös piactól a polgárok valódi Európai Uniója felé lépünk. Nagyon örülök, hogy beszélünk a Stockholmi programról. Itt három dolgot kell ö, hangsúlyoznunk ö, a ö, plenáris ülésen. Az első teszt, amiről beszélnünk kell, a felelősségvállalás tesztje. Az elmúlt néhány év során az Európai Parlament ezt bebizonyította, átment ezen a teszten. Most már gyorsabban fognak előre haladni azok a témák, amelyek együtt döntése kerülnek eldöntésre. Más területeken a parlament lassabban haladt. A tanácsban viszont az egyhangú döntés következtében sokkal lassabban ment a munka, mint az együtt döntés során. De van még másik két teszt is, próba, amit ki kell állnunk. Az egyik az együttműködés. Az Európai Parlament nagyon jól teljesített ezen a téren is. A szubszidiaritás terén például ez mind a nemzeti, mind az Európai Parlament számára fontos. A, az állampolgárok Európai Uniójáról nem beszélhetünk az együttműködés nélkül. Aztán ott van a hatékonyság próbája. Nem érdemes csak beszélnünk az Európai Unióról, mint a polgárok uniójáról, hogyha a jogalkotás nem követi ezt a példát. Persze vannak olyan területek, ahol még messze nem vagyunk ilyen hatékonyak. Ami a külső határokat illeti, hát nem igazán jól teljesítettünk még a Schengen második generációját kellene hatályba léptetni, remélhetőleg az elkövetkezendő öt évben. amíg a vízrendszer nem működik megfelelően, nincs megfelelő vízumentesség sem. Aztán ott van az igazságszolgáltatási rendszer. A legtöbbet december végéig le kellett volna zárni ezekből a témákból, de nem fog sikerülni. Aztán ott van a bevándorlás. Megint csak le vagyunk maradva a céljainktól ezen a téren is. Úgyhogy nagyon fontos a felelősségvállalás, amiben sikerre jártunk, de az együttműködés és a hatékonyság terén még van tennivalónk. Köszönöm. Köszönöm szépen. kámi Gyű asszony következik a belga parlament képviseletében. Elnök úr, kedves kollégák! Több ezer dél-európai ország kockáztatja életét évente, hogy az Európai Unió külső határain átlépjen. Több százezrek feketén kell, hogy éljenek az illegalitásban. Ez egyszerűen felháborító. A francia ajkú szocialisták Belgiumban úgy gondolják, hogy igenis valamilyen választ kell erre a kérdésre találni, de eddig ez nem volt kielőgítő. Ez pedig a 2008. júniusában hagyott európai irányelv a visszatoloncolásról. A bevándorlásnak azt akarják, hogy a vállalatok érdekeit képviseljék. Az én pártom számára a bevándorlás szempontjából rendkívül fontos feladatot kell teljesítenünk. Meg kell oldanunk a dél-európai országok problémáját, el kell ismerni azt a jogot, hogy mindenkinek az otthonában kell tudni ö, emberhez méltóan élni ehhez pedig meg kell erősítenünk a fejlesztési, támogatási politikánkat, ez pedig nem kielégítő még Belgián, Belgiumban sem. El kell mondanom, hogy ha sikerül is enyhítenünk a szenvedést, lesznek olyanok, akiket továbbra is üldöznek, akár vallási meggyőződésük, akár más okok miatt. Ezért a Genfi egyezményt tiszteletben tartva kell fellépnünk, és össze kell fognunk az új problémákkal kapcsolatban, mint például az éghajlatváltozás miatt otthonukat elhagyók problémája. Nem csak a lehető legjobb szék szakképzettséggel rendelkezőket kellene befogadnunk, mert ez agyelszívást jelentene. Ott van például a szakszervezetek feladata, amiről megint csak nem szabad elfeledkezni. A szociális dömping elkerülése érdekében mindenképpen egyenlő jogokat kell biztosítani az európai munkavállalók, illetve a bevándorlók között, legyen az fizetés, legyen az szociális védelem. Nagyon fontos, hogy a családban való éléshez való jogot is tiszteletben kell tartani. Reméljük, hogy a Stokholmi program figyelembe veszi majd az Európai Uniós bevándorlók jogát ilyen szempontból is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm, hogy pontosan betartotta a három percet. Keskovska asszony következik Lengyelország képviseltében. Parancsoljon. Elnök úr, Tisztelt képviselők, a Stockholmi program, ami miatt ma itt vagyunk, azt a célt fogalmazta meg, hogy Európa a szabadság, biztonság és igazságosság térsége legyen. És ez a három a legfontosabb érték, amely az európai társadalmakban létezik. Ez pedig a szabadság vágya óriási változásokat hozott Európában. Ezt nagyon jól tudjuk mi Kelet-Európában, mert egy héttel ezelőtt ünnepeltük a berlini fal összeomlását, amely szimbóluma volt Európa egyik felének rabszolgasorban tartásának, de ugyanakkor a szabadság vágynak is ezen a részen. Ezért nagyon örülök, hogy ezek a változások ilyen fontos nevet viselnek, ezt a három fontos részt összefogva. Tamperában, temper, Tampere... Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Tamperében egy nagyon fontos döntést hoztunk. Ezért nagyon örülök, hogy a stokholmi program ennek, vagyis a hágai és a tamperei programnak a folytatása egyre több európai állampolgár élvezheti az Európa által nyújtott előnyöket, utazhat, dolgozhat más tagállamokban. Azt is elmondhatjuk, hogy Európa visszatér középkori gyökereihez, amikor a diákok egész Európa polgárai voltak, egyik egyetemről a másikra utaztak, és kis közösségeket hoztak létre így. Ezért nagyon örülök, hogy az Európai Unió ezeket a tendenciákat kívánja megragadni, és intézményes módon próbál ezeknek a szükségleteknek megfelelni, mégpedig úgy, hogy az állampolgárokat állítja a középpont, középpontba. A szabadság, biztonság és igazságosság térsége az a térség, ahol az intézményekben bíznak az állampolgárok, és egymásban is. Az európai államok számára pedig nagyon fontosak ezek az intézmények. Meg kell, hogy érteniük az, áll, meg kell érteniük az állampolgároknak, hogy hogyan folyik a döntéshozatal. Ki kell fejleszteni az együttműködést a tagállamok között, hogy a stokholmi programot végre is hajthassuk. A magánszféra védelme a szerződések által biztosított szabadságjogokkal való élés úgy tűnik ellentmondásos, mert adatokat cserélnek az állampolgárokról, és kell találnunk tehát a közös alapot, az adatcsere, a biztonság, illetve a jogok védelme szempontjából. Elnök, nagyon köszönöm. A következő hozzászóló Európa parlamenti képviselő Andrew Brons úr. Köszönöm, elnök úr! Nagyon sok szó esett ma délután a közös értékekről, de egy parlament nyilván szélesebb körű értékekkel rendelkezik és véleménnyel, mint azok, akiket képvisel. Tulajdonképpen a közös értékek képviselete előfeltétel a képviseletnek. Ez tényleg nem egy szabad parlament hangja, hanem egy ellenőrzött szovjet hatalomé. George Orwell felismerte, hogy a nyelv fölötti hatalom a gondolkodás fölötti hatalomhoz vezet. Úgyhogy bár a közös értékek a feltétele a vitának, de így még inkább kontroll alá kerülnek a gondolatok. Szabadon kellene gondolkodni, de hogyha előírjuk a konszenzust, akkor meghal a vita, meghal a szabadság, és meghal a demokrácia is. Szerintem az egyetlen jog, aminek mindent meg kell előznie, a szólásszabadság feltéve, hogyha ö, megfelelően alkalmazzák. Ennek korlátozása nem csak a totalitáriánus országokban létezik, ahogy ezt tapasztaltuk a múltban és még a jelenben is, hanem nagyon sok EU országban is. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a felszólalást. Most pedig szeretném átadni a spanyol parlament képviselőbe Álvaro Cuesta Martínez presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. Köszönöm szépen, valójában a spanyol parlament meg, meg, meg, meg ismételjem a bemutatkozás? Tehát én az igazságügyi szakbizottság elnöke vagyok a spanyol parlamentben, a képviselőházban. Azzal szeretem volna kezdeni beszédemet, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése hatalmas lehetőséget nyújt a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülésnek terének fejlődése szempontjából. E, azt hiszem, hogy a lényege ennek a folyamatnak az, hogy az európai bolgárok vannak a központban. Ez mindenképpen segít minket a gazdasági válság elleni harcban, illetve azért is fontos, mert ez nagyon rossz hír, ez, a, ez az új eszköz, ez nagyon rossz hír a szervezet, ber, a szervezet bűnözés, illetve a terroristák szempontnak. A második dolog, amivel foglalkozni szeretném, a Stockholmi program. A parlament nagyon komoly munkát végzett ebben, a bizottság is nagyon komoly kommunikációs munkát végzett, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy ezek a fejlemények most már ennyire előtérbe kerültek. Ezzel kapcsolatban, a Stockholmi programmal kapcsolatban kiemelném az elkövetkezendő évek cselekvési tervét, programját. Nagyon fontos az, hogy hogy az e, egyes tagállamok kölcsönösen elismerjék egymás bírói rendszerét, hogy az igazságszolgáltatás egyes momentumait kölcsönösen elismerjék a, ta a tagállamok, illetve hogy az áldozatvédelmi programok jobban működjenek, harmonizáljuk ezeket. Nagyon fontos az tehát, hogy az áldozatvédelmi programokat is védje a szabadság, biztonság és jogérvényesülésnek tere. Az Európai Uniónak mindenképpen be kell tartani azt, amit a Lisszaboni szerződés kötelességként ró rá, példeze, például a sérültek védelme, el kell tehát ismerni azokat, a, illetve mindenképpen használni kell azokat az eszközöket, amelyek például a nők elleni erőszakra vonatkoznak. Nagyon jó lenne, hogyha kiépülne a bírói együttműködés kultúrája, és mindenképpen oda kell figyelni az igazságszolgáltatás új technológiára, itt is nagyon komoly lehetőségek vannak, és még egyszer kiemelném, a családi jogi és polgári jogi bírósági együttműködést. Végezetül Hadd hangsúlyom az, hogy a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülésnek tere nagyon jó hír az európai polgároknak, és nagyon rossz hír a szervezett bűnözésben résztvevőknek, illetve a terroristáknak. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Most pedig a svéd parlament képviselője következik, Lena Olson. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők. A stokholmi program vitájához szeretnék én is hozzászólni, hiszen ez egy szükséges és szerintem nagyon hatékony módja annak, hogy a bűnözés és a durva bűnözés ellen fellépjünk. Na, nagyon sok téma függ ezzel össze. A svéd parlamentben természetesen különféle nézetek vannak erről az anyagról, és számos konkrét elképzelésünk is van, hogy hogyan is nézzen ki a gyakorlatban a stokholmi program. Egyetértenék azzal, amit a belga felszólaló említett a bevándorlási és a menedékügyi politikáról. De a legfontosabb az, hogy valahogy előzzük meg az emberkereskedelmet. És e, igazából ezt csak is úgy tudjuk, hogy a szexuális szolgáltatások iránti igényt csökkentjük. A svéd törvényben a szexuális szolgáltatások vásárlása és árusítása tilos. Ez például eléggé jó. Ez nagyon jól passzol a Stockholmi programhoz is. Olyan példákat is láthatunk, hogy vannak olyan országok, eh, ahol diszkriminálják a homoszexuálisokat, a nőket, illetve a diszkrimináció származásra is vonatkozhat. Svédországban eh, a jogi helyzet eh, olyan, hogy sikeresen fel tudunk lépni ilyen bűncselekmények ellen. És az Európai Unióban is azt javasoljuk, hogy ez más országokban is így legyen. Nagyon fontos az, hogy a Stockholmi program kihangsúlyozza az ember magánéletéhez való jogot, és ami ezt a jogot megsérti, azt igenis szankcionálni kell. A Stockholmi program az Európai Emberi Jogok Konvenciójával is összhangban áll. Nagyon fontos az, hogy amennyiben valakinek az emberi jogai megsérülnek, akkor azt azonnal kivizsgálják. Ami pedig a bevándorlásra és a menekültügyre vonatkozik, minden törvényes eszközt figyelembe kell venni. Fenn kell tartanunk az európai menekült ügyet, és nem engedhetjük meg, hogy az emberek csempészbandák áldozatává váljanak. A svéd politika vízum tekintetében is így viselkedik. Köszönöm. Köszönöm, hölgyem a felszólalást. Most pedig eh, a elnökséget átadom kollégámnak, Westerberg úrnak, tehát öné a szó. Köszönöm, és eh, Morten Messerschmittet szólítom fel az Európai Parlament részéről. Köszönöm, eh, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők, nagyon jól hangzik az, hogyha arról beszélünk, hogy olyan Európát akarunk felépíteni, amely az állampolgárok kívánságán alapul. Olyan Európát akarunk, amely az állampolgároké. Biztonságot akarunk, szabadságot, igazságosságot. Ezek mind olyan témák, amelyekkel az európai intézményekben nagyon szívesen dicsekszünk. Azonban mégiscsak olyan dolgokról van szó, amelyek hiányoznak, hiszen szinte groteszk is. Egyrészt azt olvasom, hogy 2007-ben 600 sikeres vagy nem sikeres terrortámadás volt Európában. Ami az elmúlt tíz évben történt, az az, hogy csökkentették a határellenőrzéseket, és erre pedig még büszkék is. Az Európai Unió külső határa Kelet-Európában teljes mértékben őrizetlen, itt áramlik be a kábítószer, a fegyver, és Görögország és Finnország között szinte semmilyen ellenőrzés nincs a határokon. Ez a biztonság. Hogy nevezhetjük ezt igazságosságnak? Ez a program ismét azt igazolja, hogy az egész Európai Unió egy más valóságon alapul, mint ami tényleg létezik a világban, és amely foglalkoztatja az állampolgárokat is. A bevándorlás realitásával is foglalkoznunk kell, tehát nem csak a szép beszédekkel, hiszen a bizottság részéről van kritika, a bíróság részéről is kritika éri az európai intézményeket. Ennek a kritikának a lényege az, hogy a politikának meg kell változnia. Amennyiben a választópolgáraimmal beszélek, akkor nem azt hangsúlyozom, hogy Európában több szolidaritásra van szükség. Nem. Az állampolgárok azt kérdezik, hogy a németek, a dánok, a svédek hogyan élnek ebben az Európában, és hogyan tudnak a jövőben egy olyan térségben élni, amely olyan óriási lett, ahol már szinte nem lehet kiismerni magunkat. Megjelent az iszlám Európában. Arról van szó, hogy gondolkozzunk el azon, hogy persze, hogy növekszik a rasszizmus, de hogyha az emberek elégedetlenek a politikával, akár az európai konzervatív, szocialista vagy szociáldemokrata kormányok problémáival, Európáival. Tehát ha valaki kritizálni meri őket, akkor rögtön azt mondják, hogy az rasszista, az gyűlöletbeszélő, és az állampolgárok elbizonytalanodnak. Olyan Európát szeretnénk, ahol biztonság van, ahol igazságosság van, de először a polgárok panaszait is hallgassuk meg. Köszönöm. Köszönöm. Most Aléna Gajduskovát hívom fel a cseh szenátus részéről. Öné a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon sok közös parlamenti ülésen vettem már részt itt Brüsszelben, és a legtöbb parlamenti, ilyen közös parlamenti ülésnek a témája az intézményi reform volt, és örülök annak, hogy ma már ez immáron lekerült a napirendről, végre emberekről, biztonságról és igazságról, igazságszolgáltatásról, igazságosságról beszélhetünk, hiszen végre lezártuk a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének előkészítő fázisát. Szeretném megköszönni mindazok segítségét és munkáját, törekvését, akik a cseh köztársaságban próbálták meg azt elérni, hogy végre lezárhassuk ezt a folyamatot, végre hatályba léphessen a, a Lisszaboni szerződés. Arra szeretünk volna összpontosítani, hogy olyan kérdésekkel foglalkozhassunk, amely a polgárok számára, számunkra fontosak. A biztonság és igazságosság a jogérvényesülésének a tere mindenképpen ide tartozik. Ez létfontosságot csak úgy, mint a Stockholmi program. Az előttem szólók utaltak már arra, hogy egy hosszú folyamat elején állunk, ezzel egyetértek, nagyon sok akadályon kell majd túljutnunk, hiszen a különböző tagállamokban más és más a jog álláspontja a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban. Ezt nagyon sok eszközzel meg lehet tenni, nagyon sok eszköz alkalmas arra, hogy ezen akadályokat leküzdjük, ott vannak a, például ott vannak ezek a közös ülések, Európai Parlament és Nemzeti Parlamentek között, vagy ott van a COSEC, amely immáron 20 éve működik és azt hiszem, hogy a 20 éves évforduló alkalmából gratulálhatunk is a kozek résztvevőinek, illetve az egész gondolatnak, hiszen ez egy nagyon jól funkcionáló intézmény. Az utóbbi időben sokat beszélünk a rasszizmus, illetve a nacionalizmus újra felbukkanásáról több tagállamban. Ez azonban szorosan kapcsolódik a kábítószerfogyasztás, fogyasztáshoz, a pénzmosáshoz, illetve a szervezett bűnözéshez. Tudom, hogy ez egy rendkívül érzékeny kérdés, hogy ez komoly gond, de hogyha nem próbáljuk meg, nem próbálunk meg ezzel megfelelően felvenni a harcot, akkor nem tudjuk garantálni a szabad Európát és a biztonságos Európát Európának. Köszönöm szépen! Most pedig Gutierrez képviselő következik Spanyolországból. Tessék. Sí, gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai integráció számos előnyel járt az összes európai polgár számára, és ez különösen hiteles, hogy ezt egy spanyol képviselő mondja. De néhány kérdést is fölvetett. Az európai integráció azt gondolom, hogy egyfajta biztonsági deficittel is járt. Biztonsági deficitet mondok, mert megszűntek a határok, és ezek megszűntek a bűnözők számára is, ugyanakkor a rendőrök, illetve a bírók számára megmaradtak ezek a határok. A tamperei folyamat óta, ugye ez tíz éve volt, azt gondolom, hogy előre haladtunk azzal, hogy a rendőrök és a bírók munkáját megnézítő határok lazábbá váljanak, de még nagyon sok munkánk van ezzel kapcsolatban. Kiemelném az igazságszolgáltatói együttműködést a rendőrség, akár kétoldalú módon egyfajta együttműködést dolgoz ki a tagállamok között, de mindenképpen fejleszteni kell ezt, tehát a határokon átnyúló bűnüldözés még mindig nehézségekbe ütközik. Az unió jövője szempontjából ezért nagyon fontos, hogy hatékonyan tudjuk a polgárok védelmét garantálni. Az európai polgárok megkérdőjelezik az unió legitimitását, hogyha ilyen típusú kihívásokra, tehát ilyen feladatokra, mint a szervezett bűnözés elleni harc, vagy a biztonság garantálása, nem tudja megadni a választ a az Európai Unió. Azt gondolom, hogy az összes politikai erő egyetért és támogatja a stokholmi programot, de ezen túlmenően azt gondolom, hogy ambiciózusabbnak kell lenni. Ennek a programnak ki kell szélesíteni, ki kell bővíteni a célkitűzéseit, hiszen többre is képesek vagyunk, többre is szükség van. Már nagyon régóta tárgyaljuk, vitatjuk a ma vitatott kérdéseket, és sokat még nem sikerült megoldani. Nagyon fontos a parlamenti ellenőrzés, amit innen az Európai Parlamentből, illetve a nemzeti parlamentekből lehet végrehajtani. Nos, ennek a parlamenti ellenőrzési mechanizmusnak nagyon résen kell lennie, hogy valóban megvalósuljon az európai polgárok biztonsága, hiszen jelenleg az európai polgárok erre figyelnek oda talán a legjobban. Köszönöm szépen! Teresa Jiménez Becerril következik az Európai Parlament részéről, tessék. Sí, buenas tardes. Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elnök úr! Azt szeretném mondani, hogy talán nincs is alkalmasabb hely ennél a, arra, hogy a terrorizmus áldozatairól beszél, beszéljünk. A stokholmi program a mai témánk, aminek biztonságról, igazságosságról és szabadságról szól. Ez a három szó, a szabadság, az igazságosság, illetve a biztonság. Nos, ezek azok a szavak, amelyek leginkább foglalkoztatják a terrorizmus áldozatait, és ezt kérik. Úgy vélem, hogy nincs biztonság nélkül szabadság, és igazságszolgáltatás vagy igazságosság nélkül sincs szabadság. Tehát a biztonság mindenképpen alap feltétele a szabadságnak. Nagyon kevés időt töltöttem itt az Európai Parlamentben, de látom, hogy egyfajta félelem terjed el, hogyha terrorizmusról kezdünk el beszélni. Miért van ez? Valószínűleg azért, mert ez egy nagyon komoly gond. Spanyolországban sokat beszélünk erről, de, Spanyolor, de Olaszországban, Írországban, Franciaországban is komoly gond ez. Sokan megszenvedtük ezt, mindenki potenciális áldozata a terrorizmusnak. Ezért kérem, hogy ne féljünk, amikor terrorizmusról beszélünk, ne legyenek előfeltételeink, ne féljünk akkor sem, amikor a terrorizmus áldozatairól beszélünk, hiszen ez mindenképpen kapcsolódik az emberi jogokhoz, az alapjogokhoz. Én az Emberi Jogi Albizottságban dolgozom, és mióta itt dolgozom, még sosem hallottam a terrorizmus áldozatainak jogairól, csak a polgári jogaikról. Hazámban ez prioritást élvező kérdés, és a 27 tagállam szolidaritását kérem. Kérem, hogy segítsenek Spanyolországnak, segítsenek a terrorizmus áldozatainak, hiszen számos petíciót nyújtanak be és készítenek ezek az áldozatok. Mindenképpen harmonizációra van szükség, hogy a 27 tagállamban egyformán védjék a terrorizmus áldozatait, ezek jelenleg eltérőek. Kérem, hogy segítsenek abban, hogy ezt el tudjuk érni, hogy az áldozatokat, a terrorizmus áldozatait egyformán tudjuk védeni. Akár innen, erről a fórumról is elkezdhetjük ezt a munkát. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Most lassan lezárjuk a listát, hiszen túl sokan vannak rajta és utána 5 órától a munkacsoportok ülésére kerül sor. Tehát 2 percre redukáljuk a felszólalási időt, sajnálom, de hogyha szeretnénk a lista végre jutni, szükséges ez. Most pedig a ciprusi képviselőház részéről Kukuma képviselő asszony kap szót. Igen, tisztelt elnök úr, a svéd elnökség már publikálta a stokholmi programot 2010 és 2014 közötti időszakra. Úgy gondolom, hogy itt ismét konfrontálunk azzal a kérdéssel, hogy az Európai Unió milyen politikát szeretne tenni annak érdekében, hogy garantálja a biztonságot, igazságosságot és szabadságot. Az Európai Unióban már számos alkalommal döntöttek erről. Most viszont egy több éves programban konkretizálják és pedig a bel- és igazságügyi együttműködés égisze alatt. Intézkedésekre került sor, amelyek a szabadságot elnyomhatják. Ez nem lehet így, amennyiben a szabadság, biztonság és igazságoság térségét akarjuk létrehozni. Független bírói ellenőrzésre mindig szükség van. Az itt rögzített illetékességek is csak akkor elégségesek, amennyiben olyan intézkedésekről van szó, amikor a bűnözőket vagy a szervezet bűnözést próbáljuk leküzdeni. A biometrikus adatok mind olyanok, amelyek a Schengeni rendszer második generációjával függenek össze. Ez pedig összefügg azzal is, amit az Egyesült Államok tett szeptember 11-e óta a terrorizmus elleni harc palástja alatt az emberi jogokat sértik meg. Ez pedig korlátozza azokat. Hosszú évek harcai során értük el ezeket a vívmányokat, most pedig egy névleges ellenség elleni harc miatt ezeket a szabadságjogokat csökkentsük? Hogyha azt mondjuk, hogy a terrorizmus ellen harcolunk, akkor szinte minden megengedett. A szabad nyilvánításba be lehet avatkozni, és egyéb szabadság jobba is. Pedig a terrorizmusról nagyon sokféle nézet létezik. Mi is tulajdonképpen a terrorista cselekmény lényege. Az Európai Unió megkísérel definíciókat létrehozni, azonban ez nem egyszerű. A volt jugoszláviai események és az iraki események után újabb intézkedésekre van szükség, halljuk mi. Azonban ezek nem a nemzetközi jogon alapulnak. De most sajnos be kell fejeznem. Köszönöm szépen. Most pedig a cseh szenátus nevében Szefszi úr kap szót. Köszönöm a szót. és köszönöm a munkájukat, amelyet az elnökség során tettek eddig. Nagyon sokat tettek a Lisszaboni szerződés érdekében, és azt is köszönöm, hogy a tagállamok alkotmányos jogát is tiszteletben tartották. Ez volt szerintem az Európai Unió polgárai számára a legjobb jelzés. Szeretnék Buzek úrnak is gratulálni, hogy az Európai Parlament elnökévé választották. A cseh szenátus döntése a stokholmi programmal kapcsolatban a holnapi vita témáját képzi majd. Azonban most egy olyan javaslatról szólnék, ami az Európai Parlament döntésen alapul. Itt van a 13-as pont, tehát ez az Europol, az Eurojust és a Frontex feletti ellenőrzőst jelenti. Szerintem a nemzeti parlamenteknek is itt felügyeleti szerepet kell játszaniuk. A cseh elnökség alatt Prágában erről már szó volt, és remélem, hogy a, legkövetkező, hogy a következő koszak megbeszélésen is tárgyalhatunk erről. A nemzeti parlamentek eléggé sokáig figyelemmel kísérték ezeket a szerveket az Európai Parlament mellett. Azért is, mert az Európai Parlamentnek ezekben a dolgokban nincs túl sok tapasztalata, míg a nemzeti parlamenteknek igenis vannak. Még mindig várunk a fő dokumentumra, amelyet az Európai Bizottságnak kell majd bemutatnia. A koszak révén megtárgyaljuk ezeket, és a nemzeti parlamentek képviselői az Európai Parlamenttel együtt foglalkoznak majd ezzel. Köszönöm. Köszönöm. Heidi Hautala az Európai Parlament részéről. Arvoisa eh, puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Emberi Jogi Szakbizottság alelnökeként is beszélek. És néhány szót szeretnék szólni a Stockholmi, Stockholmi program külső dimenzióiról. Először is ki szeretném hangsúlyozni, hogy a belső, az Európai Unió belső emberi jogi politikája is nagyon fontos szerepet játszik nálunk, hiszen nálunk is hiányosságok mutatkoznak, ha bár az emberi jogok ennen magukban jelentenek értéket. De mégis fontos szerepet játszanak külpolitikánkban. Hogyha például a világban fellépünk azért, hogy az igazságszolgáltatás rendszere független legyen a hatalomtól, akkor bizony saját házunk táján is biztosítani kell ugyanezt. Vagy az emberi jogok érvényesülése a külpolitikai programokban épp, nem vagy, hanem éppen ezért a Stockholmi program részét jelentik. A parlament jogi szakbizottsága pedig támogatta ezt a programot a külső dimenziók különösképpen való hangsúlyozása során. De legyünk becsvágyobbak. Fontoljuk meg, hogy mit is jelent, hogyha azt mondjuk, hogy a nemzetközi jogot be kell tartani. A külpolitikánkban persze ehhez tartoznak az emberi jogok, és úgy hiszem, hogy ezt még erősebben meg kell erősíteni ezt a szempontot. Végezetül, elnök úr, hagyd szóljak néhány keresetlen szót a döntéshozatalunk nyíltságának kérdéséről, hogyha például ezt támogatni akarjuk, akkor minden intézményben ezt kell támogatnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Kaplan képviselő kap a svéd parlament részéről. Köszönöm szépen. Az állampolgárokat és a képviselőknek is felteszem a kérdést, milyen Európát akarunk építeni? Az Európai Unió ö, szerződése minden tagállamban ö, kötelező lesz, és az emberi jogok kartája és a Lisszaboni szerződés elfogadásával. Ezért tehát nem az állampolgárok Európáját, hanem az emberi jogok Európáját építjük, csak így érhetjük el a békét, a biztonságot és az igazságot. Ezek az anyagok sarok szavai, kulcsszavai mindenki számára az Európai Unióban. Ez a dokumentum a harmadik államokkal való partneri kapcsolatban is a, ezen jogok érvényesülését hangsúlyozza, de ezek az országok fittyet hánynak az emberi jogokra, és elveszik az emberek állampolgári jogait, az, az állampolgárság nélküli emberek befogadó társa táborai az első ilyesfajta táborok a második világháború óta, és ez rémisztő számomra. Az emberi jogok Európája nem szabad, hogy elkövesse azokat a szörnyűséges eseményeket, melyeket a történelemben elkövettek. Ez pedig mindig öntudatunk középpontjában kell, hogy legyen. Remélem, hogy az elkövetkező évben ezt nem felejtjük el, és meg kell akadályozni, hogy olyan gondolatok terjedjenek, amelyekben az iszlamofóbia érhető tetten. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most pedig a lengyel Szeim részéről Richard Kalis kapszót. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Az igazságügyi és emberjogi bizottság elnöke vagyok a lengyel parlamentben, de 2004-ben belügyminiszter voltam a lengyel kormányban. Akkoriban részt vettem a hágai program előkészítésében, illetve a tamperei program előkészítésében. Az Európai Parlament elnökéhez, Buzek úrhoz szeretnék szólni, és megkérni őt, hogy tegye lehetővé, hogy a hágai programot alaposan elemezni lehessen az Európai Bizottságnál. Ugyanis egy új stokholmi programról beszélünk most, és a hágai program nagyon sok ö, tételét még nem hajtották végre. Egy másik dolog, amit szeretnék meg, meg szeretnék említeni, és ugyanakkor gratulálni Buzek úrnak saját, illetve a lengyel delegáció nevében, mert ez az első alkalmam, hogy ezt nyilvánosan megtehessem. Másodszorban nagyon fontos, hogy a bizottság és a svéd elnökség által megfogalmazott prioritásokat tiszteletbe tartsuk. Itt bizonyos fokú ellentmondás tapasztalható, Egyrészt az állampolgári jogok, másrészt pedig az állampolgárok védelme, illetve a rendőrségi együttműködés között, itt pedig polgári jogokról van szó. Nem engedhetjük meg, hogy olyan helyzet alakuljon ki, ahol a rendőrség a szervezet bűnözők vagy terroristák üldözése nevében emberi jogokat sértsenek meg. Ez pedig előfordul. Szeretném, hogyha ezt elkerülnék, és ez benne lenne a Stockholmi programban. Elnök, köszönöm szépen. Atondó képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Azt hiszem, mindannyian egy- egyetértünk két fontos dologban. Januártól kezdve az Európai Parlament jogszabályalkotó lesz a tanácsal együtt. A nemzeti parlamentek viszont lehetőséget kapnak arra, hogy a, jogszabály, hogy a jogszabályok vajon ellentmondanak-e saját jogaiknak, lehetőségeiknek azt gondolom, hogy egyetértünk ebben, kivéve azokat, akik euroszkeptikusok. Tehát mindenképpen egyetértünk abban, hogy hogy a, hogy a eljárási rendszert közelítsük egymáshoz, ezt harmonizálni kell. Ennek azonban megvannak a kockázatai, ez pedig az, hogy az eljárások nem lesznek működőképesek. És az új Lisszaboni szerződéssel annyira megbonyolítjuk, vagy annyira bonyolítjuk az Európai Unió működés, működő, működését, hogy nem előrelépünk, hanem hátralépünk. Annak is kockázata, annak is van kockázata, hogy nem megfelelően értelmezik majd a tagállamok a Lisszaboni szerződést, nem jól értelmezik majd az Európai Parlament jogszabályait a nemzeti parlamentek. Többféle irányvonal létezik. Az Európai Parlamentnek azonban egyértelműen mindig figyelembe kell venni a nemzeti parlamentek véleményét. De mindenképpen együttesen kell ezt megtenni, hiszen hogyha nem fogtunk volna össze, akkor még akkor még Spanyolország még mindig a frankói rendszerben élne. Tehát össze kéne fognunk abban, hogy az igazságszolgáltatás harmonizálva legyen, gondolok itt a bűnügyi jogszabályokra, stb. stb. Így tudunk csak előre haladni, így lehet megvalósítani a stokami programot. Köszönöm szépen, Bones Lordja következik a Lordok házából. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, hogy a nemzeti parlamenti képviselőit is meghívta, és megköszönöm a svéd elnökség munkáját is, amelyet eddig a stokholmi programmal kapcsolatban végzett. Én is egyetértek abban, hogy vannak közös értékeink. Nem itt a vitás kérdés, hanem az, hogy hogyan érjük el, hogy ezek az értékek megmaradjanak, és ne csak vágyainkban legyenek ezek jelen. A jelenlegi formájában a stokholmi program nagyon ambiciózus, és nagyon sok olyan eleme van, amelyet az én szakbizottságom, mely jogszabályokkal és intézményekkel foglalkozik, üdvözöl. De hogyha de hogyha nem figyelünk oda megfelelően, hogyha nem szabjuk meg a prioritásokat, akkor nem tudunk mindent, meg, nem tudunk mindent elérni, hogyha viszont nagyon kevés prioritást tűzünk ki, akkor az európai polgárok úgy érezhetik, hogy nem releváns számukra ez a terv, ez a program. Az új jogszabályokat alaposan elő kell készíteni, és úgy kell ezeket kialakítani, hogy a polgárok hasznosnak védjék ezeket, illetve hogy jogvédelmet kapjanak ezek által. Nagyon fontos az is, hogy leegyszerűsödjenek az eljárási folyamatok, nagyon nehéz az, nehéz azt elérni, hogy a polgárok más országban, más nyelven is képesek jogaikat védeni. Ehhez azt gondolom, hogy a kölcsönös bizalomra van szükség, és ez pedig sokkal nehezebb, mint a 27 tagállam jogszabályainak a harmonizálása tehát az egyének jogai, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, a normák, a standardok kérdése. Nos, ezek nagyon nehezen megoldható kérdések, de mégis könnyebben megoldható ez, mint a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása. És azt is figyelembe kell venni, hogy néhány országban common law rendszer él. Most pedig Maritát úr következik, mondja az elnök, Olaszországból, az olasz szenátusból. Köszönöm szépen, elnök úr. Két perc alatt azt hiszem csak távirati stílusban lehet néhány dologról beszámolni, ezt próbálom megvalósítani. Azt hiszem elérkezett a pillanat, kedves kollégák, hogy Európa önmagába forduljon és számot vesse. Ahogy az imént mondott a, a spanyol kolléga, a határok leomlásának vannak pozitív vonatkozása is, vagy előnye is, de vannak, ezzel kapcsolatban vannak negatívumok is, hiszen ugye a polgárok akadálymentesen közlekedhetnek, de a rendőröknek, a bíróknak nehézséget okoznak a határok. Nagyon nehéz a terrorizmus gonosztevőit elérni, nyomon követni, tehát mindenképpen nemzetközi elnyomó mechanizmusra van szükség, ehhez megfelelő eszközökre van szükség, néhány ilyen eszköz már létezik, például vannak közös rendőri csapatok Európában, ha, hazámban azonban 2002 óta ez ügyben nem történt előrelépés, nem igazán kormányfüggő ez, hiszen már az előző kormány, aminek én magam is részét képeztem, résztvevője voltam, nem teszte meg. Tehát lennének nagyon hasznos eszközeink, mint a Eurojust vagy a Europol, arra van, arra van szükség, hogy normatív alapon világosan megszabjuk, hogy mi a dolga ezeknek a testületeknek, mik az a feladataik így azt gondolom, hogy sokkal alkalmasabbak lesznek ezek a szervek arra, hogy hatékonyan fölvegyék a harcot a bűnözés ellen, tehát mindenképpen megfelelő feladatokat kell nekik adni. Európa nem teheti meg azt, hogy nem felelősség teljesen bánik ezen szervekkel. Mindenképpen az igazságszolgáltatási bírói együttműködése is szükség van, ehhez ez pedig nem megvalósítható az informatizálás nélkül önmagában egy nemzeti rendszer nem működhet. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Köszönöm szépen. from the European Parliament, please. Ellen Flótro, az Európai Parlament képviseletében. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék néhány megjegyzést mondani. Először is örülök a Lisszaboni szerződés ratifikációnak a különböző eh, parlamentok, parlamentekben, és így eh, az európai szabadság, biztonság és igazságoság térségében többet tehetünk. A stokholmi programon belül azonban vannak olyan elképzelések, amelyeket részletesebben kellene megvitatnunk a parlamentben. Mi mo az európai állampolgárok Európáját akarjuk építeni, de mintha csapdába estünk volna. És mi ez a csapda? Igaz, hogy az Európai Uniós államok területén nagyon sok olyan ember él, akinek nincs európai állampolgársága, mert nem az Európai Uniós államok polgárai, és alapvető jogaiktól fosztják meg őket ennek következtében. Nagyon remélem, hogy az Európai Emberi Jogok Konvencióját is hamarosan ratifikálni fogják ebből a szempontból. Szeretnék emlékeztetni azokra, akiknek nincs európai állampolgárságuk, és akiket védenünk kellene. Aggasztó a helyzetük, mert a biztonság is eléggé korlátozó jellegű. Szeretném, hogyha a biztonság kérdését az emberi biztonság témája körében vitatnánk be, ahogyan azt maga az ENSZ is teszi, amely lehetővé tenni azt, hogy sokkal ambíciózusabban tekintsünk ezen téma felé. Úgy gondolom, hogy a stokholmi programból hiányoznak az utalások a nemzetközi elhivatottság elkötelezettségre az emberi jogok terén. Azt hiszem, elég sok dokumentum létezik már ebben a témában. Egyrészt az ENSZ-nél, az e, Európai Emberjogi Konvenció, az Emberjogi Ügynökség keretén belül. Ezt ki kellene használni, mert nagyon sok államban ö, megsértik az emberi jogokat. Ezt dokumentumok bizonyítják. És nekünk ezen kellene fölvennünk a harcot. Mert ö, ha Európa ezen alapértékeken ö, nyugszik, és be is fejezem azonnal, akkor ki kellene küszöbölnünk ezt az óriási szakadékot, amely a célok és a gyakorlat között tátong. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Stefan Senek következik az osztrák delegáció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést szeretnék kérni a svéd elnökségtől, hogy a vitában már megelőlegzem a pozitívumokat, a biztonságot, a szabadságot, és sokkal inkább a kritikus kérdésekre koncentrálok. Valóban becsvágyó, de ugyanakkor nagyon ellentmondó is a stokholmi program, Értem én persze, hogy senki nem tudta még, hogy a második írszavazás hogyan fog kinézni, és ilyen módon nehéz volt egy elmélyült, jövőbe mutató programot kialakítani, de úgy gondolom, hogy a határozat hozatalig egy-két mélyreható átalakításra van szükség, világos irányítás és tervezési célokra van szükség, gyors, távirati stílusban mondom, emberi jogok, polgári jogok, ezek az alapelvei a stokholmi programnak, amelyek um, a kereszt szülei ennek a programnak, de ugyanakkor itt nem szabad megállni. Az arányosság és a célra vezetőség és az ellenőrzés hiányzik ebből a programból, és ezért az információs rendszer architektúra ilyen módon nem működhet. Másodszorban egy évvel ezelőtt a migrációról cseréltünk eszmét, és új falakat húzunk a be- és kiutazások regisztrációja során. Holott éppen 2008-ban fogadtuk el a határ csomagot, nem is értékeltük, és már új tevékenységet kezünk. Végezetül pedig az ártatlanság vélelmének, elvének megfordítása a vízum odaítélésnél, egész egyszerűen épp nem az ártatlanságból indulunk ki vélekedésünk során. Azaz tehát sürgősen kérem a svéd elnökséget, hogy ellenőrizzék ezeket a dokumentumokat, a tartózkodási jogot, a cirkuláris migráció kérdését, vagy pedig a prekárius vagy veszélyeztetett munkahelyek kérdését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tapáni Tölli úr kap a finn parlamentből szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. A több éves program tervezete nagyjából megfelel mindannak, amit a svéd kormány is el szeretne érni, a stokholmi program kiegészíti a tamperei programot és a hágai programot egy olyan eszközként, amelyel a polgárok szabadságát lehet biztosítani és elérni. Természetesen sok szempontot kell figyelembe venni, Például, és így figyelem, ezeket figyelembe véve gratulálni szeretnék a svéd elnökségnek a kitűnő munkájáért. Úgy hiszem, hogy konkrétabbá kell tenni a munkát, és működő intézkedéseket kell alkalmazni. Nincs annak értelme, hogy csak az óhajainkat fogalmazzuk meg. Konkrét intézkedésekre van szükség. mi több, a legfontosabb mindebben az, hogy eredményeket érjünk el. Ez pedig azt feltételezi, hogy működjön a határellenőrzés, és közös eljárás legyen a menedékesek vagy a menedékkérők számára. A francia elnöksége már fontos előkészítő munkát végzett ezen a területen, a prioritások, a közös menekültpolitika, 2012-ig való kialakítására vonatkoznak. És biztosítani kell, hogy a tagállamok is közös menekült politikát folytassanak. Jelenleg még különböző módon járnak el a tagállamok, és itt valóban egységesen kell fellépnünk az egész Európai Unió területén. Ez nagyon fontos. Köszönöm szépen. Köszönjük! És most Gerald Hefner kapja meg az Európai Parlament zöld frakciói részéről a szót. Köszönöm szépen! Elnök úr, mint hogy szorít az idő egyből a dolog lényegére térek rá. Ritkán fordul elő, hogy a nemzeti parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők közösen üléseznek mi az Európai Parlamentben, akik sokkal nagyobb felelősséget vállalunk majd a, a Lisszaboni szerződés után, közösen építhetjük tehát Európát a polgárokkal, illetve az nemzeti parlamentek képviselőivel. A büntetőjog, a terrorizmus és a polgári jogok kérdése ki nem került eléggé hangsúlyozásra, ez pedig a Participation in the Democratic Life of the Union, a demokratik, az Unió demokratikus életében való részvétel címet visel ez a fejezet, és négy sor áll ezután. Nos, Mindjárt nagyon örülünk annak, hogy 20 évvel ezelőtt Európa nyugatra és keletre való megosztása megtűn, megszűnt, és összeízesült nyugat és kelet egy egységes Európában, de úgy hiszem, hogy előttünk áll még egy nagy és fontos lépés, mégpedig, hogy még mindig nagyobb, határozottabb lépésekben az elitek Európáját alakítsuk át a közös piac Európájává, illetve ebből az Európából a polgárok Európáját alakítsuk ki, és az európai polgári kezdeményezés, polgárok kezdeményezése, illetve népszavazása az egyik lehetőség, és sok minden függ attól, hogy ez sikerül majd hatékonyra kialakítani, vagy pedig inkább frusztrálódnak-e majd a polgárok. Olyan eljárásokat kell tehát találni, amelyek nem csak az intézmények együttműködését biztosítják, hanem a polgároknak is biztosítják, hogy közvetlenül megszólaljanak hangot adjanak véleményüknek, és jobban érezzék, mint idáig, hogy a saját Európájukról van szó, amelyet maguk befolyásolhatnak. Köszönöm szépen! Köszönöm, Pafilis képviselő a görög parlament részéről kap szót. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A történelem iróniája hogy azt mondjuk, hogy a polgárok Európáját akarjuk képíteni. Nos, hát mindenkinek felteszem a kérdést. Úgy gondolják-e, hogy valóban elérhetjük-e a polgárok Európáját, hiszen a Lisszaboni szerződés, az alkotmányos szerződés ről nem mertek az európai tagállamokban referendumot folytatni. És így az éreket is igenre próbálták serkenteni. Tehát nem az polgárok Európájáról, hanem a multik Európájáról beszélünk a béke, biztonság és szabadság térségében pedig pont ennek ellentmondó intézkedéseket fogadunk el. Egy sor olyan törvényt fogadtunk el, vagy tervezünk elfogadni, amelyek biztosítják, hogy a represszív, az elnyomó intézkedések megerősödjenek, és így aláaknázzuk a polgári szabadságjogokat és a demokratikus intézményeket. Az intézmények riasztóak mindenkit ellenőrizni, üldözni, követni akarnak. Mitől fél az Európai Unió? A saját polgáraitól? Kérdem én. Miért van szükség az ilyen adatbázisokra, melybe a személyes adatokat tárolják, végezetül pedig a büntetőjogot akarják egységesíteni. Nos, ezzel pedig a tagállamok szuverenitása szenved sor, csorbát, és ezt a tagállamok nem fogják elfogadni. Végezetül elnök úr, mert nagyon szorít az idő, úgy gondolom, hogy a szabadság, biztonság és jog térsége egy olyan intézményi keretet hoz létre, amelynek segítségével a Európai Unió politikáját eh, elbizonytalanítják, és úgy gondolom, hogy a polgároknak nem szabad ezt a politikát folytatniuk. Köszönöm szépen. Most pedig Lekülié eh, képviselő kapszott. Köszönöm. Már is el szeretném mondani, hogy teljes mértékben támogatom a stokholmi programot. Szeretnék gratulálni a svéd elnökségnek, illetve Jacques Báró biztos úrnak. Azt szeretném mondani, hogy eh, sok mindent hallottam ez alatt az ülés alatt, a nemzeti, illetve az Európai Uniós képviselők szembenállásáról. Én az ellenkezőjéről szeretnék szólni. Én nemzeti parlamenti képviselő vagyok, és azt mondom, hogy össze kell, hogy fogjanak a nemzeti parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők, mert ezt kívánja az európai állampolgárság. Amikor harmonizációról beszélünk, amikor a ö, igazságszolgáltatás együttműködéséről a terrorizmus elleni harcban. Amikor olyan témákról beszélünk, amelyek az európai polgárokat érintik, akkor ahelyett, hogy szemben álljanak a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament, ellenkezőleg együttműködésre van szükség. Engem egyáltalán nem döbbent meg, szemben másokkal, hogy az Európai Parlament ellenkezőleg egyre nagyobb a befolyása teszett nagyon sok területen. Szerintem nagyon fontos együttműködésre van tehát szükség köztünk, ami a közös menekültügyet illeti. A gyermekek védelmét, a, az, a nők védelmét a, a szexuális kizsákmányolással szemben, a Frontex terén. Schengent nem lehet megmagyarázni, a Frontexet nem erősítjük meg. Úgyhogy azt szeretném elmondani, hogy tökéletesen egyetértek, úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés nagyobb hatalmat ad az Európai Parlamentnek, illetve a nemzeti parlamenteknek is. Amire szükség van, kiváló együttműködés nem csak a szubszidiaritás kérdéseiben, hanem a témákban mélyrehatóan. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Most pedig Tavares képviselő kap szót az Európai Parlament nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Não fugindo ao protocolo, porque creio que obedecerei ao título que ali temos na mesa. Lehet, hogy eltérek a témától, de a témánál maradok. Persze beszélhetünk erről, amikor csak akarunk, hogy akarjuk a Europolt, a Eurojustot, a Frontexet és egyéb témákat az Európai Kábítószer Megfelelő Intézetet és számos alkalommal szóba ejtjük, de még így sem az európai polgárok Európájáról beszélünk. Sajnos a részleteknél leragadunk, nem tudunk az igazi kihívásokra odafigyelni, pedig Európának erre kéne figyelni. Odafigyelünk az uborkára vonatkozó szabványokra, de az, alkot, de az alkotmányos szerződés nem jár sikerrel. Ezért fontos az, hogy nemzeti parlamenti kollégáinkkal együtt működjünk. Nem sokára életbe lép az állandó tanácselnöki poszt, ezzel kapcsolatban is meg kell hallgatni a nemzeti parlamentek véleményét. A nemzetközi sajtó Európa elnökéről beszél, és persze nagyon sok, és szerintük nagyon sokban attól mű, azon áll az elnökség sikere, hogy jobban vannak-e Angela Merkelrel vagy Sárközivel. Nem ezen kell, hogy múljon a dolog. Az is nagyon fontos, hogy az európai nemzeti parlamentek kit szeretnének Európa elnökeként, vagy Európa tanácsának elnökeként látni, aki persze természetesen nő is lehet attól függetlenül, illetve azt kiegészítetve, amit Carlos Coelho mondott, tehát a próbatételekről, van egy nagyon fontos próba, az az, hogy relevánsok vagyunk-e az európai polgárok számára. Meg tudjuk-e szólítani az európai polgárokat, vagy egész egyszerűen róluk, a fejük felett hozunk törvényeket, jogszabályokat. Ahogy Zygmunt Bauer említette, túl kell lépni a jogszabálya alkotói szerepünkön, meg tudni kell értelmezni azt, amit a polgárok számon kérnek tőlünk. Hogyha leragadunk a részleteknél, akkor ezt nem fogjuk tudni megtenni. Scholz úr következik, mondja az el. Gezegd dat het Europees Parlement en de nationale parlementen een Köszönöm, elnök úr. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek egyre aktívabb szerepet kell, hogy játszanak, és fontos, hogy szorosra fűzzék együttműködésüket. Úgy hiszem, hogy az alapjogok tekintetében inkább versengenek ezek a parlamentek. Ezt nehéz lesz áthágni, meghaladni ezt a versenyt. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament inkább arra kellene, hogy korlátozódjon munkájában, hogy a legkisebb közös nevezőt megtalálják a szabadságjogok és az alapszabadságok korlátozott száma tekintetében emberi, emberkereskedelmi, iszlamizáció, öm, ezek lehetnének az alap, a közös nevező. Az Európai Unió joga a biztonsághoz úgy ítélem meg, hogy nem kerül érvényesítésre. Ez az átfogó projekt, megítélésem szerint hiányos. Talán túl ambiciózus ez a cél, és nem eléggé célra vezető. Éppen ezért, hiszen a részletek, a, az ördög részletekbe rejlik, és figyelembe kell vennünk a nemzeti érzékenységeket, hiszen a biztonságot az emberek a saját országokban, a saját környezetükben látják, hogyha az Európai Parlament ezzel a kérdéssel foglalkozik, akkor bizonyíthatja, hogy, az ember, hogy a tagállamok érzékenységét is figyelembe veszi, és fontos, hogy elkerüljük a jövőben ezeket a hiányosságokat. Köszönöm. Köszönöm. Mihály Nita kap szót a román szenátus nevében 30 másodpercben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy az előttem szólók is mondták, nagyon sok fontos téma van ebben az anyagban. Én néhányra szeretnék most csak kitérni. Hogyha belegondolunk abba, hogy mennyire fontos az állampolgárok jogait védeni, akkor nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy mennyire fontos a gyermekek jogainak védelme. Hiszen ez az emberi jogok védelmének egyik prominens területe. Tehát a gyermekeket sem szabad elfelejtenünk. Vegyük figyelembe azt is, hogy az állampolgárok jogainak és a gyermekek jogainak milyen összefüggései vannak. Tehát, hogy bárki bárhol letelepedhet, elutazhat a 27. tagállamba. tagállamba. A gyermekeket tehát integrálni kell. Olyan gyermekekre gondolok, akik az egyik tagállamból a másikba költöznek a szüleikkel. Szerintem ki kell alakítani egy megfigyelő rendszert, hogy hogyan garantálják a gyermekek jogait, főleg a szegény gyermekek jogait, illetve a kirekesztett gyermekek jogait. Megfelelő intézkedéseket kell foganatosítanunk, hogy ne legyen semmilyen erőszak a gyermekek ellen. Most pedig az Európai Parlament részéről Cornelia Ernstet kérem meg végül, de nem utolsó sorban. Három megjegyzésem lenne. Természetesen fontos az, hogy európai szinten is harmonizáljuk az idevágó jogalkotást. Azonban el kell döntenünk, hogy milyen alapon. Nem világos számomra a dokumentumban, hogy milyen alapon képzelik el a dokumentum készítői ezt. Az emberi jogok kérdése ide kell, hogy tartozzon, másodszorban pedig nem szabad, hogy valami rosszabb legyen, mint ezelőtt. Szerintem ezt sem szabad szem elől téveszteni. A második megjegyzésem pedig arra vonatkozik, hogy nagyon sok szó esik a polgárok Európájáról. Örülnék, hogyha bevándorlók Európájáról is szó lenne. Hiszen nincsen olyan stratégia ebben az anyagban, amely foglalkozna ezzel a témával. Sőt, ellenkezőleg. Ismét előhozzák a kihűlt kávét, ez pedig az, hogy az illegális bevándorlók elleni harcról van szó. Ezzel nem jutunk előbbre, a kemény eh, hazatoloncolási politika sem. Azt szeretnénk, hogy egy ilyen, hogy olyan politika történjen, amely a Genfi menekültügyi egyezménnyel is eh, harmonizál. Véleményünk szerint ez a dokumentumból nem derül ki. Éppen ezért aggódunk a ebből következő jogalkotási lépések miatt is. Harmadsorban természetesen legyen egy közös biztonsági stratégia. Én is így látom ezt. A kérdés azonban az, hogy az arányosság hogyan jut érvényre, hiszen a terrorizmus elleni harc magyarázatával nem lehet az emberi jogokat megnyírbálni, nem lehet az információhoz való jogot megnyírbálni. Természetesen az adatvédelem is nagyon lényeges, itt azért még elég sok tennivaló van. Nem tudom, hogy a Stockholmi programmal sikerül -e elérni valami szerintem nem. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm az összes felszólalást. És szinte tartottuk magunkat az időkerethez. Most pedig ismét Buzek úrnak adom át a szót. Nagyon szépen köszönöm, eh, társelnök úr. Néhány információm lenne, ez pedig szerintem minnyájunknak fontos. Most eh, három munkacsoport van. Az egyes a polgárok jogainak előmozdításával foglalkozó munkacsoport. Ez itt ugyanebben a teremben lesz, tehát a nagy plenáris teremben, a harmadik emelet, és így tovább. A második munkacsoport pedig az igazság Európája, Euró, az európai demokratikus hatóság és jogbiztonság témájába foglalkozik. A harmadik emeleten van a 3C50-es terem pont a plenáris ülésteremmel szemben van, a harmadik munkacsoport pedig az európai polgárok védelme, az európai belső belügyi stratégia. Ez pedig kettő emelettel alattunk van, az 1A 002-es, tehát természetesen ugyanebben az épületben. Az összes termet eh, jelzik az útjelzők, és mindenkinek megvan a saját füzetkéjében is. A három munkacsoport előadóit megkérem, hogy írásban nyújtsák be, vagy angolul, vagy francia jelentéseiket, hiszen az angol, illetve a francia a két munkanyelvünk. A holnapi plenárison bemutatjuk az anyagokat. Mindenki jelentését. És pedig 7 óra 15-kor ma este egy hivatalos vacsorára kerül sor. Minnyájukat meghívnám 19 óra 15-kor a hivatalos vacsorára. A képviselők vendéglőjében lesz ez, ez az épület arra balra található, tehát tőlem balra, önöktől fordítva, tehát jobbra. A, az étterembe vezető utakat is útjelző táblák mutatják. Ez szerintem minden, amit mára el szerettem volna mondani. Tehát a munkacsoporton, a vacsorán kívül természetesen még a holnapi délelőtti plenárisra is meghívom önöket 9 óra 30-kor. Kedves kollégák, nem tudom, ki fejezi be? Mindketten. Köszönöm szépen. Még találkozunk este. Köszönöm.